Egyesült Királyság hatóságai tájékoztattak arról, hogy róli Palmer az Európai Parlament tagja lett 2017. október 3-ai hatállyal. Glenis Wilmot asszonyt helyet választották meg. Őt, az ő megválasztását tudomásul vettük, a legjobbakat kívánjuk neki, sok szeretettel köszöntjük sorainkban. És ezzel gyakorol